2.30-kor kezdődik délután, és nem pedig 3 órakor, mint korábban. Tehát egy fél órával haz, hamarabb kezdjük, mint minden más szakbizottság. Ez az elnökség, a parlament elnökségének döntés értelmében van így. A szeptember 7-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ezt körbeadtuk, ha senki nem kifogásolja, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a bizonytalan helyzetben lévő munkavállalók helyzetéről szóló meghallgatás, amit a petíciók alapján szerveztünk, az ma 2.30-kor lesz. Több mint 60 szakértő, rengeteg petíciót benyújtó és megfigyelő kíván itt lenni. Azt kérném, hangsúlyoznám azt, hogy nagyon fontos, hogy itt legyenek és részt vegyenek ebben a vitában. Az önök kérésére szerveztük meg ezt a meghallgatást, és elmondhatom, hogy nagyon kínos volt a legutóbbi meghallgatás, a fogyatékossági szeminárium, amikor megkezdtük az ülést, akkor csak én voltam jelen, illetve egy másik képviselő, és a teljes meghallgatás során soha nem volt több, mint kettő vagy négy képviselő, a csúcsponton négy képviselő volt, de a meghallgatás nagy részén csak két képviselő volt jelen. Ez rendkívül rossz benyomást keltett, figyelembe véve azt, hogy ezek a meghallgatások egész Európában kikerülnek az internetre. És mi döntöttünk arról, hogy legyen egy ilyen rendezvény. Tehát, hogyha kérnek egy ilyen rendezvényt, akkor legalább jöjjenek el, vagy küldjenek valakit. Tehát ma 2.30-kor 60 szakértő, megfigyelő, nagyon sok ember kíván itt lenni, tehát önök is legyenek itt. Nem lehet más feladatuk, és most ráterünk az szavazásra. Remélem, hogy mindenkinél ott van a szavazókártya. Az első szavazás a petíciós szakbizottság éves jelentése 2016-ra vonatkozólag. Akkor térjünk is rá a szavazásra, kivéve, hogyha a jelentés szólni kíván, de nem kíván szólni, úgyhogy szavazunk. Nem tudom a nevét elolvasni, elnézést. Szerazopulusz úr, kíván szólni? A mikrofont kérném bekapcsolni a képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Szeretnék nyilatkozatot tenni itt a szavazás előtt. Vannak eh, frakciómódosítók. módosítók. Ez a szabadságunk munkájáról szól, ez a jelentés. Szó volt arról is, hogy németeknek is kellene fizetniük Görögországnak a megszállás miatt. Itt nem vették ennek során a különböző tényeket figyelembe, Az Európai Bizottság a világ minden részén beavatkozik tagállamok közötti kérdésekbe. Most a legfontosabb az az, hogy a Brexitről beszélnek, és hogy ezt nekünk kell megfizetni. Tehát igazából elfogadhatatlan az, hogy ebben a kérdésben a bizottság hallgat, mindenkinek ezen el kellene gondolkodni, hogy korábban büntettek történtek, vannak frakciók. Miért hallgatnak ezekről a bűnesetekről? A görög népet és minden más nép harcát a nácizmus ellen tiszteletben kell tartani. Kérek módosítást. A nemzeti ellenállás, a görög hadsereg, a kommunista párt munkája. Még nagyobb erővel folytatjuk majd ezt a harcot. Köszönöm. Mr. Marias. Figyeljen, Szavarias úr, nem Zerénapulos úr. Most itt nem arról van szó, hogy egy görög belső politikai vitát kérne itt folytatni. Szerintem szavazzunk, szavazzunk. Listen. Figyeljen hogyha úgy érzi Szarvinapulusz úr, hogyha kiabálni akar, akkor azt ne itt tegye meg ebben a teremben. Én felelek ezen szabizottsági terem hangulatáért, hogyha vitázni akar, akkor azt tegye meg a termen kívül, ne itt. Most itt nekünk szavaznunk kell. Tehát szavazni fogunk, szavazni nem, nem hagyom, hogy hozzászóljon. De, mint raportőr jogom van szót kapni. Mint raportőr jogom van szót kapni, mert ön más tagoknak is megadta a szót, úgyhogy raportőrként egy perce kérem a szót. Elnök, tessék, rövid leszek. Elnök asszony. Meg kell néznünk ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy a munka, amit elvégeztek, illetve az árnyék jelentéstevőkkel folytatott megbeszélések során nagyon sok módosító merült fel, amelyeket most már kompromisszumossá lehet átdolgozni, és lehetne szavazni csak. Van a 16-os pont. A 16-os pontot megemlíteném, mert sajnálatosnak tantjuk, hogy a nemzeti ellenállások és a görögországi ellenállás tevékenysége a német megszállókkal szemben nem került említésre, és szeptember 15-én elfogadtak ezt a 16-os pontot, de aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem veszik bele, mert azt mondták, hogy ez a pont nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. Ez hiba, és azon kívül elfogadhatatlan is. Tehát mindenkit arra kérek, minden egyes frakciót, akik módosítót adtak be, akik a 16-ossal kapcsolatban, a jelentés 16-os patyával kapcsolatban módosítót adtak be, hogy akkor azt vonják vissza. Úgyhogy ezt a pontot illetőleg van vita, úgyhogy azért szerintem mindenkinek vállalnia kellene a történelmi felelősségét. Akkor, ha nem akarják ezt a 16-os pontot, vonják vissza az erre vonatkozó módosítókat. És én, mint raportőr, igenis, hogy jogom van ahhoz, hogy ezt kérem, és én igenis azt gondolom, hogy így szavazhatunk. És egyébként még csak a frakciókat kérem, hogy azért gondolják meg, mert a 16-os pont a németek szem elleni ellenállás, az benne kellene, hogy maradjon a jelentésben. Think that we need. Úgy vélem, hogy egy kicsit azért észszerűbbnek kellene lennünk, és térjünk rá a szavazásra. 43-as pólosító mellett ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. Úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt. Az 53-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, mert nem teszik fel a kezüket. 54-es. A szavazást megnyitom, lezárom, Ezt elutasítottuk, elutasítottuk. 56. 56 mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőriznünk kell. Nagyon szoros. Elfogadtuk, rendben. 57 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 64 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazattal. 67 három részben az első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük ezt. Egyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 69, nem, mondja az elnök, 72-es, 72-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 78-as, két részben az első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 82 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 98 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, mert nem teszik fel a kezüket. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 104 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 106 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 107 és 111-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112 mellette, ellene tartózkodik, ezt is ellenőriznünk kell. 112-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Három szavazattal elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114 mellette 114 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 6-os Ellenőrizni akarják az ötös módosítót? A szavazást megnyitom. Elutasítottuk. Hatos. Hát figyeljenek arra, amit mondok. Egyszerűbb lenne. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene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 ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk, a 23-as következők mellett, mellette, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, melyiket akarják ellenőrizni, a 21-est? Akkor a 21-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Elutasítottuk. Ahogy mondtam, 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Hát, elutasították egy szavazat által. 26 mellett ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is azonnal. A szavazást megnyitom. Soha nem ugyanaz a többség, úgy tűnik. Elfogadtuk két szavazat többségével. Szóbeli módosító következik. Ez a szóbeli módosító a J preambulum bekezdéshez kötődik, mivel a szabizottságunkban számos petícióról beszélünk, a petíciót benyújtóinak joga van itt lenniük és részt venni a vitában, és így hozzá lehet járulniuk a szabadság munkájához. Mi 2016-ban 201 petíciós, petíciót benyújtó volt jelen, 61-en közülük fel is szólaltak a szabizottsági ülésünk során. Szerintem fontos az, hogy leszögezzük azt, hogy 201 petíciót benyújtó itt volt, de nem mindenki beszélt közülük. Ezt a technikai módosítást végrehajthatjuk mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk, köszönöm. 27-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom, és elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőrizni kell, a 37-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 40, 40, 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 42 mellette ellene, ezt is ellenőriznünk kell, 42, a szavazást megnyitom, és lezártam, elfogadtuk a végső szavazás következik az így megváltoztatott véleménytervezetről. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Fine. Thank you. Yes. Mr. Preda, the floor is yours. Igen, köszönöm, Preda úr, a szó. Végtelenül köszönöm, elnök asszony. Szeretném jelezni, hogy eh, van egy probléma az eljárási szabályzat szerint. 19 szavaztunk, 9 ellenében arra, hogy a 9-es eh, bekezdést töröljük. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben a kilencedik bekezdésre való ö, utalást is törölni kell a magyarázatból, ami a szöveg elején található. Az 52A eljárási szabály alapján, amit felolvasok angolul, a magyarázó nyilatkozat az előadó felelőssége, erről nem kell szavazni. Viszont az állásfoglalás tervezett szövegét kell, hogy tükrözze. Köszönöm. Köszönöm, és nagyon jó, hogy erre világosan rámutatott. Marias úron múlik, hogy Préda úr javaslatának megfelelően átalakítsa a magyarázatot, vagy pedig rám hagyja ezt, mint elnökre. Önél szó. Elnök asszony, egyértelmű, hogy bizonyos politikai frakciók allergiásan reagálnak arra, amikor jóvátételről van szó Görögország részéről. Ez egy olyan kérdés, amit az 1946-os békeszerződés lefektetett. És teljesen mindegy, hogy mit szavazunk meg jogi értelemben, semmit nem ér. Azért, mert a nemzetközi jog létezik, a görög követelés létezik, még nem teljesítették, és elnökasszony, teljesülnie kell a jóvátételnek kártéríteni kell a nácizmus áldozatait, akik teljes mértékű kártérítést kérnek a háborús károkért, az elveszett emberi életekért és az elszenvedett károkért. Úgyhogy ez, hogy itt ilyen mikropolitikát folytatunk, ez nem számít. Ön a 16-ossal kapcsolatban döntést hozott a módosítókat, illetően megengedte, hogy átírják a 16-os bekezdést. Hát éppen ezért én ellene szavaztam a saját jelentésemnek. Mert ebben a szakbizottságban ön mindent megtett annak érdekében, hogy minden egyes próbálkozást, az eddig kettő volt, a német jóvetételre leszavaztasson. A közmeghallgatása vonatkozó javaslatomat, hogy legyen egy ilyen meghallgatás a német jóváltételről. Ön még azt sem meri megtenni, hogy kiírja ezt a meghallgatást. Ez az első. A második dolog a szakbizottságon belül, a koordinátorok között, bár megszavaztuk, hogy a nemzeti ellenállás és a görög hadsereg tevékenységére vonatkozó részt benne hagyjuk, ön most nem hagyja, hogy benne maradjon. És akkor én nem tudom, ilyen varázspálcával nem írhatja felül a döntéseimet. És akkor most Preda úrra utalva. Ami Preda úrnak a hozzászólását én folytatni fogom. Elnök. Ez a szakbizottság most már irányíthatatlanná válik, mert ön állandóan szót kér és folyamatosan beszél. Ön adta meg nekem a szót, és Preda úrnak válaszolnom kell, és én vagyok az előadó. Mi a dió? Így aztán. A második pont. Mit mond a második pont? Ebben a szakbizottságban és egyetlen szakbizottságban soha nem ö, fordult elő, hogy a raportőr, amikor egy explanatory statementet tett hozzá a jelentéshez, abba belenyúltak volna, ez soha nem fordult elő. De én be fogom fejezni, amit mondok, elnök asszony. Igen, ön az elnöke a szakbizottságnak, de szabályok előírják, hogy meg kell hallgatnia az érveimet. Ön föltett egy kérdést nekem, én pedig válaszolni fogok a kérdésére. Igen, válaszolni fogok. Uraim, azt is meg kell, hogy értsék, hogy ez egy demokratikus szakbizottság. Ez nem egy olyan szakbizottság már most, amilyen valamikor volt. Úgyhogy megkaptam a szót és hozzászólok. Ha gondolja, újra indíthatja az órát, de hozzászólok. Um, elnök asszony, a kettes pont mit mond? A kettes pont azt mondja, a szabizottság elnökének hatásköre az, hogy az explanatory statementet kitöröltetheti. Ez mit jelent? Eljárás jogi szempontból fognia kell ezt a jelentést, újra kell tárgyalnia, el kell olvasnia önnek, mint elnöknek, és amikor elolvasta, ha úgy gondolja, hogy az explanatory statement nem megfelelő a megszavazott jelentéshez, akkor kiveheti, de ezben a fázisban nem. Aztán az explanatory statementet illetően ez nem más, mint a raportőr véleményének összefoglalása. Úgyhogy én ragaszkodom hozzá, hogy benne maradjon. Ha ezt megváltoztatja, az nem demokratikus. In this nézd ebben a szakbizottságban nincs lehetőségem arra, hogy kikapcsoljam a mikrofonját. Ha lenne, akkor kikapcsolnám. Megadta nekem a szót, nem mondta, hogy mennyi időre adja meg. Hogyha korlátozná hozzászólási időmet, akkor betartathatná ezt a keretet. Máriász úr, megadtam önnek a szót, de azt is elvárom, hogy visszaadja nekem a 52A szabály második bekezdése alapján, az eljárási szabályzat alapján én, mint szak bizottsági elnök, a magyarázó részt teljes mértékben vagy részben törölhetem. Én azt a részt kívánom törölni, mi szerint a második világháborús következményekre utal. Ez a szabályok alapján történik, és ezt fogom tenni most. Elnök asszony, eljárás jogi szempontból. Mondja meg nekem, hogy az explanatory statement pontosan mit törölt ki. Olvassa föl, olvassa föl, hogy mit vett ki. I'm deleting the lo- Az utolsó bekezdést petíciók, amelyek a második világháború következményeivel kapcsolatosak. Tehát ezt törlöm. Tehát csak ezt törli a magyarázatból? Igen, ez az a bekezdés. Köszönöm szépen, csak aztán ne változtasson a véleményén. I am very sorry for, for this very unpleasant Nagyon sajnálom, hogy ilyen kellemetlen hangulat alakult ki itt a szakbizottsági teremben önnek köszönhetően Maria úr, és elnézést kérek az ön nevében, mert gondolom ön soha nem fog elnézést kérni. Az ön nevében, mint a szakbizottság elnöke, elnézést kérek az ön viselkedésért. Elnök asszony, én tökéletesen viselkedtem. Tökéletesen. Innentől kezdve majd ön jegyezze föl magának, hogy mit törölt ki. Nagyon fontos. Folytassuk a második szavazással az európai állampolgárságról szóló jelentéssel Túnasszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én azt kérném, hogy a J kompromisszumból vegyek ki a 157-es módosítómat, mert ami itt szerepel egyáltalán nem felel meg az én javaslatomnak, és a 157-es módosítómat úgy, ahogy van, kérem, hogy vonja vissza a szabadulistáról. Köszönöm. Jól értettem? Azt mondja, hogy a kompromisszumból vegyük ki, de a szavazásból is vegyük ki? Abból is? Jó. Jó, tehát ön az egész módosítóját visszavonta, rendben. Akkor szavazzunk A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 84-esről megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Egyértelmű, hogy egyel többen szavazunk, mint kellene. Nem tudom melyik frakcióból. liberálisok hárman kellene, hogy szavazzanak. Hárman is vagyunk. Szocialisták nyolcan vannak, ugye? Ön nem szavaz, jó? A zöldek lehet, hogy a gép tévesztett el. Kezdjük újra. 30 szavazókártya van a gépben. A GUE-nak hány? Két szavazata van, ugye? Igen. ECR, kettő. Szocialisták, nyolc. Lehet, hogy valaki bent hagyta a kártyáját és kiment. Nem látnak valahol üres szavazógépet? Szavazókártyával? Zarianopoulos úr? Nem ő. Elég kaotikus a dolog. Valaki egy eh, plusz kártyát helyezett be. Akkor azt kérjük, hogy mindenki vegye ki a szavazókártyáját most. És most újra tegyék be. Még mindig valamelyik bent van. Albiol asszony is vegye ki, legyen kedves. Anderson asszony is. Kozulino úr ki tudná húzni a kártyáját? Jó, most akkor nincs benne egy kártya sem. Először a szocialisták tegyék vissza. Nyolcan vannak. Az LPP-sek. E hányan vannak? Most 14 összesen. Jó, akkor most a zöldek. Három szavazatuk van. Rendben, a GUE. Nekik is három van. Az ECR. Ők ketten vannak. Az ALDE. Mi hárman. Az EFDD-nek egy, az ELNF-nek egy szavazata van. És így ki kellene, hogy jöjjön. Jó. Akkor hol tartottunk? A 84-es módosítót ellenőriztük, tehát 84-es módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. D kompromisszum. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette? Ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93-as két részben. Első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellett a 96-ost ellenőrizzük? 96-os, megnyitom, ellenőrizzük. Lezárom elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, illetve első rész mellett, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellett, ellen. Á, erről nem is kell szavazni, ez okafogyottá vált, igazuk van. 103-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as módosító első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 122-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 123-as második része mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ókafogyottá vált egyébként is. 127-es mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük. Megnyitom. 127-es tehát. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 128-as ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 133-as két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 134-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, egy szavazattal elfogadtuk, 135-ös mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a helyzet, de ellenőrizzük azért. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 133-as, 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadt. 144 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 145 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 146 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 148 mellett, ellen, tartózkodás, elektronikus szavazás. Megnyitom, lezárom és elfogadtuk. Jé kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 147 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 155 mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás megnyitom 155 Elfogadtuk. Egy plusz szavazattal, ezért fontos ellenőrizni. K kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1-9-0 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1-9-4 visszavonták, 1-6-3 első rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 1-6-5 első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk Második rész mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás az 165 másik, második részére. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 164 mellett. Ellen. Elektronikus szavazás, ellenőrzés. Lezárom. Elfogadtuk. L kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 167 a második része mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 178 második része mellett ellen <coughs> tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus. Ha rendesen fölteszik a kezüket, akkor nem kell mindig ellenőriztetnem. Most lezárom a szavazást, én is elfogadtuk. 183 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás 183-ra. Elfogadtuk három szavazattal. 184 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellett ellen tartózkodás Egy 189 első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az 188-asat azt visszavonták. 191 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Jó, 191-es elektronikus. Nézzék, nézzék, ennyiben elutasítottuk, úgyhogy most ez egyértelmű. 192 első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Rendben, elektronikus. Lezárom. Elfogadtuk. 192 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 193 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Libe 1 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Libe 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 196 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 197 mellett ellen Tartózkodás elektronikus az 197-re. Megnyitom. És elfogadtuk egy szavazattal. Nem működik a gépe? Akkor So which one is it? Which one is it now? Which one is it? 197. Yeah, yeah. It was adopted. Yeah. Now. Akkor 198 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 199 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 200-ast visszavonták, 201 mellett az első rész ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen elektronikus szavazás a második részre. Lezárom. És elutasítottuk. Nézzék meg! Egyenlő. Elutasítottuk. Magyarázatok. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes oka fogyott, tizenkettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizennégy mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. tizenhatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. tizenhárom mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy mindent el fogunk fogadni itt. Akarnak blokk szavazni? Akkor minden, a 17-esig. A 17-esig blokkszavazat. Nem. Jó. A GUE és az IFDD nem akarja, akkor 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21 két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 25 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 27 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 28 mellett. Ellen, tartózkodás, elutasítottuk 29 mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk 30 mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk 31 mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk 32 első része mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-es első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen Második rész elektronikus. And it is adopted. És elfogadtuk. 35 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk. 36 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk. 37 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk. 39 mellett tehát 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 30, 41 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 42 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 43 első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 49 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 45. Ellenőrizzük a 49-eset elektronikus. Lezárom. Elutasították. Nézzék. Akkor 49 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 46 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 47 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 55 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 56 mellett. Ellen elfogadtuk 57 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 63 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 58 első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 59 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 59-es elektronikus. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 61 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 62 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 64 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 65 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 66 mellett. Ellen elfogadtuk. Most pedig a véleménytervezet teljességére elektronikus szavazást megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Nagyon jó. Ez egy nagyon szoros szavazás volt. Úgyhogy az emberi jogok helyzete 2016-ban az EU-ban egyes mellett tartózkodás elfogadta kettes, nem, az egyes módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Második módosító mellett tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elektronikus. Lezárom. Elfogadtuk négyes mellett. Ellen tartózkodás Elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 14 mellett ellen tartózkodás elektronikus Lezárom, elutasítottuk. 15 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett. Ellen elutasítottuk. 16-os mellett. Ellen elfogadtuk. 17-es első rész mellett. Tartózkodás elfogadtuk Második része 17-esnek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 19-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk Nem láttam, két külön részben, tehát 19-es a szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 19-es a szavakkal együtt mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 21 mellett, ellen tartaszkodás elfogadtuk. 22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 24 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 27 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 30 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 31 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 7-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 32 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 33 mellett, ellen tartózkodását fogadtuk. 34. Oka fogyott. 8-as kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 35 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 36 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 37 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk 39 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 40 mellett. tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a véleménytervezet teljességére. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Let's move to the vote on item 9. Most a 9-es pontról fogunk szavazni, a spanyolországi tényfeltáró út. Nagyon bonyolult lesz ez. Egyes módosító, első része, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Második részes mellettem ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös első része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette okafogyottá vált. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kilenc mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as ellenőrizni akarják? Ellenőrizzük a 19-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többségével. Nagyon szoros a verseny ma. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harminchármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette okafogyottá vált, 35 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os módosító első része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 10-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 68-as mellette ellene tart... ezt ellenőriznünk kell. A 68-ast ellenőrizzük. 68-ast ellenőrizzük. Elutasítva. 69 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene ezt ellenőrizzük inkább. A 71-es. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 72-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 73-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 74-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 75-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, most pedig a teljes dokumentumról szavazunk. Kérem, a mikrofonba beszéljen. A 70-est ellenőrizhetnénk, mert nekem volt egy kis gondom itt. A 70-es. Elfogadtuk, elfogadtuk, elfogadtuk, nincs gond itt. Nos, akkor a végső szavazás következik, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Hadd adja meg a szót Pitera asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt szerettem volna egy kis magyarázattal szolgálni az EPP nevében. Itt egy olyan dologról van szó, mert több tíz éve húzódik, és minden kormányra vonatkozik, amelyek Spanyolországban hatalmon voltak, mint jobb, mint pedig baloldalról. Ezzel kapcsolatban társadalmilag ez nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos az, hogy ez a szöveg objektív legyen. El kell kerülni azt, hogy sokkoló összehasonlítások legyenek, amelyek itt ebben a szövegben vannak, és nem szabad, hogy itt bármilyen fajta értékelését végezzük el a tényeknek. Például egy DNS um, adatbankról van szó, amelyet ki kell építeni más helyeken, az a benyomás alakulhat ki, hogy semmit uh, nem tette a kormány, csak ezt szerettem volna elmondani magyarázatként. Köszönöm, mondja az elnök, tehát az EPP kisebbségi ö, véleményt fog kérni az ide vonatkozó eljárási szabályzat értelmében. Amit tenni kell, az az, hogy egy írásbeli nyilatkozatot küldjenek be, ez ne legyen hosszabb, mint 200 szó, és csütörtök délig kell ennek megtörténnie rendben, akkor most rátérünk arra, hogy üdvözöljük a Kelly Szövetséget, amely a szobalányok helyzetével foglalkozik Spanyolországban. Akik nem kívánnak részt venni ebben a vitában, kérem, hogy hagyják el a termet a lehető legkisebb eh, zaj keltésével. A 99-es petícióval foglalkozunk, és örömmel kérem meg a petíció benyújtáját, hogy 5 percre maga a gyaragához a szót maximum, és Angeles Munenyes Rodriguez, aki megkapja a szót, 5 percre. Üdvözlök mindenkit! Mi a Kellis egyiselettől érkeztünk. Örülünk annak, hogy itt minden spanyol szobalány nevében felszólalhatunk. Tudjuk, hogy mennyire fontos az egészség és a méltóság. Ezek olyan alapvető jogok, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak, és mindenkit megilletnek. Azért vagyunk ma itt, mert számos dolog akadályoz bennünket abban, hogy jogainkkal élhessünk a munka világában. Mi szobalányok vagyunk, tehát mi közvetlenül teszünk a hotelben élők kényelméért. Mi felelünk azért, hogy tiszták legyenek a szobák. Ez testileg is nagyon megerőltető munka. Ugyanakkor ez egy elengedhetetlen munka, hiszen senki nem akarna egy olyan hotel szobában maradni, amely koszos. Női munkavállalókról van szó, és számos diszkriminációval kell szembenéznünk, gyakran erőszakkal, nemi alapú erőszakkal, vagy akár intézményes erőszakkal is szembe kell néznünk. Több ezer nőt képviselünk, a hotelek azt a nyomást, amit ránk gyakorolnak, hatékonyságnak nevezik. 30%-át tesszük ki a hotelben dolgozóknak. Milyen vagyunk sokan, talán néhány százezer um, szabalány van az országban, de több millió um, hotel vendég van, óriási gazdasági profitról van itt szó. Az adatok mögött azonban számos probléma húzódik meg, például betegség, amit a munkánk eredményez. 90%-unk izom, illetve csontrendszeri problémákkal rendelkezik, naponta kell a fájdalmakra gyógyszert szednünk, sokan szorongásban szenvednek az munka által okozott fizikai bántalmak miatt, ezen kívül van, aki már depresszióban van, vagy, a, vagy könnyebb formájában a depressziónak. Nagyon nehéz a munkánk, elég megnézni például a kollégánk kezét ehhez. Láthatjuk, hogy mennyire nehéz havonta 400 szabát ki takarítani, kiló számra vinni a szennyest a szobákból, ezen kívül vegyi anyagokkal is dolgoznunk kell, általában 11 ezer lépést kell megtennünk, több kilométert kell megtennünk naponta, mindezt 800 euró bruttóért. Nagyon sok munkaköri betegség van, amit el lehetne kerülni, ha az előírásokat betartanánk és sajnos ez nem mindig történik meg. Fontos lenne az, hogyha a munkahelyi kockázatok elkerülése vonatkozó jogszabályokat is betartanák. Nagyon fontos figyelni a, a terhes munkavállalókra, és nagyon fontos az, hogy betartsák az előírásokat, és megbüntessék azokat, akik nem teszik ezt meg. Ezen kívül egyre inkább kiszervezik a szolgáltatásainkat, ez nagy mértékben, mint egy a csökkentette a fizetésünket. A szegénységnek van egy női ö, arca is, bizonytalan helyzetben vagyunk, óriási a munkateher, és ez negatívan hat ki az egészségünkre és az életminőségünkre. Ezen kívül vannak fogyatékossággal élő munkavállalók is, akiket eh, európai pénzekkel is eh, támogatnak, eh, különböző programokkal, viszont nagyon gyakran a helyzetük áldozataivá válnak. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság a szektorunkban megvizsgálná a valós helyzetet, mert nem szabad, hogy az egészségünk kárára menjen mindez. Köszönöm szépen, hogy idejöttek, és köszönjük, hogy egymást támogatják. Ez egy nagyon fontos szimbólum manapság amikor különböző kérdések vannak a nőkre vonatkozólag. Nagyon fontos az, hogy támogassuk egymást. képviselő képviselőasszony kapja meg a szót. Elnézést mondja az elnök, tévedtem. Óriási hibát ejtettem. Az Európai Bizottság képviselőjének szerette volna megadni a szót Jan Willen Ébelingnek a foglalkoztatási szekció részéről. Tessék adni a szó. Jó reggelt kívánok! Jan Willem Ebeling vagyok, és a DJ Employmentből jöttem, a foglalkozási biztonság, munkaköri biztonság kérdésével foglalkozunk. Megkaptuk ezt a petíciót, illetve ennek az összefoglalását, és a Las Kellys Egyesület 2000 taggal rendelkezik Spanyolországban, az EU-t, az Európai Parlamentet, a bizottságot arra szólítja fel, hogy a, sürgessük a spanyol hatóságokat, hogy a foglalkoztatók megfeleljenek az EU direktíváknak, illetve hogy a spanyol nemzeti jogszabályoknak azért, hogy a helyzet javulhasson. Az Európai Bizottság írásbeli megjegyzéseket tett, ezeket most összefoglalnám röviden. Nagyon sok EU jogszabály vonatkozik erre a területre, amelyek előírják azt, hogy a foglalkoztatónak ellenőriznie kell azt, hogy milyen fajta vannak a munkavégzés során, a megfelelő intézkedéseket kell megtenniük, hogyha nehéz terhekről van szó, akkor gépeket lehet alkalmazni, vagy olyan felszerelést, amely segíti a munka, a vállalók munkáját. Ezen kívül a tagállamoknak kötelező fegyületet gyakorolniuk. Ez is benne van az irányelvekben. Ezeket át kell utatniuk a tagállamoknak, és a tagállamok felelnek a végrehajtásért, a felügyeletért, illetve a szankciók kiszabásáért, akkor, hogyha rosszul mennek a dolgok. Hozzátehetném még azt is, hogy az Európai Bizottság részéről volt egy közlemény ez év elején, amelyet bizonyos fajta iránymutatással is elláttunk. A közlemény az egészségügyi és biztonsági előírások modernizálásáról szólt, egyfajta egyensúlyt teremt a különböző jogszabályok között. Elmondjuk, hogy már volt javulás ennek alapján, de még mindig vannak nagy problémák és az izom- és csontrendszeri problémák ide tartoznak, ezek nagy problémák, amelyek előfordulnak, és ezt is lefedik bizonyos fajta irányelvek. Az iránymutatás, amiről beszéltem, ez közvetlenül a munkaadókra vonatkozik. Gyakorlati tanácsokat adunk arra, hogyan lehet elkerülni az izomrendszeri, csontrendszeri problémákat vannak kampányok is, a foglalkoztatási biztonság egészségügyi ügynökség részéről is. A SLIC um, bizottság, ez a munkafagyolati bizottság, itt um, arról beszélünk, hogy hogyan lehet uh, javítani a felügyeletet, hogyan lehet megosztani ilyen jó gyakorlatokat. A cél az az, hogy javítsuk a felügyeletet, és hogy meg lehessen felelni mindennek. Ennyit szerettem elmondani, köszönöm. For your contribution. Köszönöm szépen a hozzászólását, és most akkor a képviselőtársaknak adom meg a szót. Albi asszony, tessék. Köszönöm. Nos, mindenek előtt szeretném üdvözölni a petíció benyújtóit, a Kellis olyan szervezet, aminek a tagjai alapvetően nők, akik nagyon bizonytalan ö, munkavégzési formában dolgoznak, folyamatosan fenyegeti őket az elbocsátás. Ö, nem egyszerűen Spanyolország legkülönbözőbb részeiből érkeztek, hanem az Európai Parlamenthez fordultak azért, hogy igazukat érvényre juttassák, mindenképpen üdvözlendő ez a kezdeményezés. Spanyolország nem lép fel annak érdekében, hogy az ő kizsákmányolásukat és bizonytalan helyzetüket orvosolja. Az előbb ugye hallhattuk, hogy milyen munkafeltételek között dolgoznak, több ezer nő van ilyen helyzetben Spanyolországban. Felelősséggel tartozunk itt a parlamentben, illetve az Európai Bizottság is felelősséggel tartozik irántuk, hiszen a munkabiztonsági munkafeltételi irányelvet nem tartják be, illetve az Európai Alapjogi Kárta és a Szociális Jogok Kártája is méltó munkavégzési körülményeket ír elő, ezt nem tartják be nem megfelelően bánnak ezekkel az emberekkel. A spanyol államnak megfelelően át kell ültetnie az irányelvet, és be kell tartatnia amikor nem tartják be nem tartatják be, a bizottság nem mondhatja, hogy ez Spanyolország hibája. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak kell örködnie az irányelvek átültetésén, és azon, hogy betartassák az irányelvben foglaltakat. De európai felelősség is van, tehát ezen a területen, mert Európa gyakran olyan vad munkajogi reformokat vezetett be, amelyek kaotikus állapotokat hoztak létre, rosszabb lett a mm, javadalmazása, illetve rosszabbak lettek a munkavégzési feltételei egy csomó embernek a szolgáltatási területen nagyon sok munkát mm, kiszerveznek, és ez még tovább rontja a feltételeket az idegenforgalomban, ez különösen igaz, nagyobb profitra törekednek, és a munkavállalók fizetik meg ennek az árát. nagyon gyakran munkai megbetegedések következnek be, mert nem bírják a tempót az emberek. Úgy gondolom, hogy valahogyan reagálnunk kell. Nekem lenne néhány javaslatom, ahogy a panaszbenyújtó is kérik, egy tanulmányt kell készíteni erről a területről, illetve tovább is léphetnénk majd megbeszélhetjük magunk között, hogy az Európai Bizottsághoz szóbeli kérdést intézünk, a bizonytalan munkavállalási formákról, Szóval egy csomó országban alakult ki ilyen bizonytalan munkahelyek tömege. Az Európai Bizottságnak ezzel foglalkoznia kell, és természetesen a spanyol hatóságokhoz is fordulhatunk. Köszönöm. Tájékoztatásképpen ez a szakbizottság nagyon különböző intézkedéseket hozhat, de az Európai Bizottságnak úgy tudunk feltenni kérdést, hogyha arról a koordinátorok együtt döntenek, tehát önnek a koordinátorához kell fordulnia, és a frakciók együtt dönthetik ezt el. Most erről itt nem tudunk dönteni. Különböző reagálási lehetőségeink vannak, erre vissza fogunk térni hamarosan. Garcia Perez asszony, üdvözlöm itt, még sosem láttam egyébként a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a panaszt benyújtó szervezetnek, a szobalányaink szervezetéről van szó. Köszönöm, hogy fellépnek a foglalkoztatás körülményeinek javítása érdekében. Jól ismerjük a szobalányok küzdelmét, különböző civil szervezetek, különböző platformok már felszólaltak annak érdekében, hogy megismertessék velünk a helyzetüket. Osztjuk az aggodalmukat, és úgy gondoljuk, hogy fontos felvetni Európában, európai szinten ezt a kérdést. A munkajogi reform általában bizonytalanabbá tette a munkahelyeket Spanyolországban. Nagyon sokan szerződéses munkát végeznek és elszegényedtek. Van egy csomó munkavállaló, akik a szegénységi küszöb alá süllyedtek, mert már nem garantálják ezek a munkahelyek a tisztes megélhetést. Következésképpen Európának tényleg reagálnia kell erre a helyzetre. A szegénység terjedését nem nézhetjük ölbetett kézzel. A gazdasági válságból egy sor tagállam kilábalt, makroökonomiai szempontból, de a hétköznapokban nagyon sok ember számára ez nem érzékelhető. Egyre kiszolgáltatottabb, törékenyebb a munkaerőpiac, és az új szabályok nem segítik az élet minőség emelését. A kollektív szerződéseket is eltörölték egy sor szektorban, szokás szerint kiszerveznek egy csomó mindent, alvállalkozásba adnak egy csomó munkát, és ezek a szakmai csoportok ezért nehéz feltételek között dolgoznak. A Nőjogi Bizottságban a szocialista frakció szószólójaként azt a kezdeményezést tettük, hogy jelentést készítünk, ahogy Albiol asszony is mondta, a munkaerő piaci változásokról, és a munkajogi visszalépésekről a megszorítások miatt, ugyanis úgy gondoljuk, hogy méltatlan helyzetbe került egy csomó ember. Európa képes kell, hogy legyen reagálni erre a szociális pillér elfogadásra került, ez egy jó kezdet lehet, de csak kezdet, jogalkotási lépésekkel kell erősíteni ezt a folyamatot, a munkavállalók életminőségét javítani kell. Szeretném tájékoztatni a kedves hallgatóságot arról is, hogy a szocialista frakció a munkavégzés feltételeivel foglalkozik, úgy gondoljuk, hogy minden európai tagállamban megfelelő bánásmódot érdemelnek a munkavállalók. Rosa Esteras Ferragut következik. Igen, köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a panaszosokat. Teljesen egyetértek, hogy önöknek nagyobb segítségre van szükségük, a spanyol kormánynál létrejött egy új bizottság, ami foglalkozik a munkafeltételekkel, és az idegenforgalmi minisztérium kollégái is részt vesznek ebben a munkában, a szociális partnerek, illetve az önkormányzatok, regionális önkormányzatok részvételével foglalkoznak eh, a hasonló kérdésekkel. A fő prioritás pont az, amiről a vendégeink beszámoltak. A Balári szigeteket képviselem, az EPP-t, illetve a Partido Populárt. Ez egy nagyon fontos turista célpont. kérdésekre válaszoltak az idegenforgalmi cégek a Balári szigeteken. Az önkormányzat is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát ez a fórum, ez a tanács mindenkinek a megkérdezésével ö, foglalkozik az önök problémáival, és a korkedvezményes nyugdíjba menettel az egyik fő szempont. Úgy gondolom, hogy jó, hogy létrejött ez a bizottság, és a Balári szigetek önkormányzata folytatja az erőfeszítéseket. Én azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, mert legitim eh, szempontok alapján nyújtották be, és várjuk meg, hogy ez a most kezdődött munka milyen eredményeket hoz ebben az általam említett bizottságban. Fontos tényleg, hogy áttekintsük a foglalkoztatási helyzetet az idegenforgalomban. Éppen ma lesz, illetve holnap lesz az első ülése eh, ennek a eh, bizottságban, és a Balári szigetek képviselői is ott lesznek. Szóval ez a frissen létrejött eh, testület mind a hét autonóm önkormányzati régió részvételével foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha itt tudnánk egy lökést adni a dolog megoldásához. úgy gondolom, hogy az igazságszolgáltatás útját sem zárhatjuk ki. Ajala Szender asszonyt is üdvözlöm itt a bizottságban, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, Wikström asszony, és köszönöm szépen szeretném én is üdvözölni a petíció benyújtóit, a munkavállaló képviselőit. Ez egy fontos, reprezentatív mozgalom Spanyolországban. Egy kicsit elégedett nem vagyok. Az persze jó dolog, hogy a Baleári szigetek EPP-sei támogatják a szocialistákat, az, hogy önök eljöttek, eredmény kell, hogy hozzon. Az európai szemeszter keretében minden tagállam kormányának a bizottság ajánlásokat tesz a makroökonomiai helyzet, a gazdasági helyzet alapján. Egyértelmű, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás területén problémák vannak, hiszen növekedett a jövedelmezősége a szállodáknak, de ezt nem tükrözik a munkavállalói fizetések. Németország esetében egyértelműen azt ajánlotta a bizottság, hogy emeljék a fizetéseket, hiszen kiváló helyzetben van az ország. Nyilván, amikor a gazdasági helyzet javul, az Európai Bizottság az első között javasolja a tagállamoknak, hogy a fizetéseket is emeljék. A foglalkoztatás és a gazdasági főigazgatóság az Európai Bizottság részéről ilyen ajánlásokat kellene, hogy tegyen, hiszen Spanyolországban azt tapasztaljuk, hogy javult a makroökonomiai helyzet az elmúlt két év során az idegenforgalomban, a vendéglátásban. 16%-ot tesz ki a GDP-ből az idegenforgalom. A spanyol kormánynak is meg kell értenie, hogy fontos, hogy a fizetések emelkedjenek ebben a szektorban is, hogy ezek kísérjék a gazdasági helyzet javulását. Köszönöm, Kuneva asszony! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a szobalányoknak is, a Kelly szervezettől. A foglalkoztatásügyi szakbizottságban már találkoztunk González asszonyal is, és azt hiszem, hogy az a mód, ahogy működnek ezek a csoportok, ahogy mondta az elnök asszony is, változtatnunk kell ezen, és támogatni kell a munkájukat. A turizmus területén a foglalkoztatottak helyzete nem egyedülálló. Én úgy gondolom, hogy minden turizmusban dolgozó helyzetét át kell világítanunk, kicsit részletesebben, kicsit pontosabban, mert ahogy ezt tettük a közlekedésben dolgozókkal is. A turizmus az egy olyan szektor, ahol nagyon nehezen lehet egységes szabályokat hozni. Én úgy gondolom, hogy bele kellene gondolunk, hogy mégis hogy lehetne ezt megcsinálni. Például külön a hotel alkalmazottakra, azért, hogy teljes munkát tudjanak folytatni. Ezért is kértem szót. Göteborgban is, a múlt héten ezzel kapcsolatban. Hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos a munkahelyi körülmények tiszteletben tartása, a kölcsönös, ö, támogató tárgyalásoknak a megvalósítása, mert a szobalányok helyzete nem egyedülálló a szindikátusoknak, szakszervezeteknek szerepet kell adnunk, hogy ők dönthessék el, hogy milyen díjazást szabnak meg. Végül egyetértek abban, hogy nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, és ezt Tárász asszonynak a javaslatát figyelembe kell vennünk, és természetesen a koordinátorokkal is egyeztetnünk kell. Köszönöm szépen! Thank you, Mrs. and please now... Köszönöm, Zdanoka asszony, de kérem, hogy legyenek tisztában vele, hogy 12.30-kor véget ér a tolmácsolás, és azelőtt még visszaadnám a szót a vendégeknek. Én nagyon röviden fogok beszélni. Köszönöm, hogy eljöttek a panaszosok, és én is azt szeretném javasolni, hogy ezt a petíciót küldjük meg a foglalkoztatási szakbizottságnak. Én a petíciós hálózat tagja vagyok, ez hasznos lenne. És nem igazán vagyok elégedett az Európai Bizottság reagálásával a, erre a panaszra, úgy tudom, hogy a spanyol hatóságokhoz nem fordultak, és ez nem számít aktív reakciónak. Ennél tevőlegesebb reagálásra van szükség az Európai Bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm. Akkor a hozzászólók listáját lezártuk ezzel, és Munoz Rodriguez asszonynak adnám vissza a szót két percben. Nos, szeretném, ha tudnának arról, hogy elküldtek minket egy vitafórumra. De ott a tárgyalásokat folytatók, pontosan azok, akik eh, eh, alátámasztják ezt a rendszert, hogy veszélyes munkát kelljen végeznünk, és megalázó munkát. Hát 2012 eh, óta megszegik a jogszabályokat, 5 éve várunk már, 5 éve veszélyeztetett a munkánk, és szenvedünk emiatt betegségekben. Miért nem lehet lépni? Nem azt kérjük, hogy új jogszabályokat hozzanak, a létezőeket kellene betartani. Ezek léteznek, csak igazságosságot kérünk. Itt az egészségükről van szó, ez egy alapvető emberi jog. Ne küldözgessenek minket a munkaügyi szakbizottsághoz, aztán három-öt évig még megint vitáznak. Mi most szeretnénk döntést, mert mi szenvedünk, a mi egészségünk szenvedi ennek a kárát. Mi eljöttünk ide. Ha most átküldenek egy másik szakbizottság, hogy miért? Hát az adatokat is már átadtuk önöknek, kérem. Ne, ne küldözgessenek minket egyik helyről a másikra. Rendben. Azt hiszem, hogy nyitva kellene tartanunk a petíciót. Ez nagyon fontos. És aztán A 89.391-es irányelv a munkavállalók egészségének megőrzéséről, erről gondoskodnunk kell, hogy végre is hajtsák ezt az irányelvet. Úgyhogy szeretném, ha küldenénk innen a szakbizottságból a munkaügyi minisztereknek, hogy nézzék meg ezt az irányelvet, és kérdezzük meg, hogy betartották, ha nem tartották be, akkor teremtsünk ösztönzőt, mert tehát a jogalkotás már létezik, csak nem hagyják végre. Szeretném egy kicsit kibővíteni a hatáskört. Kérdezünk rá, hogy milyen uh, rendelkezéseket hoztak, hogy a munkavállalók biztonságát garantálják. Ahogy Tanóka asszony mondta, azért küldjük át az ügyet a foglalkoztatási szakbizottságnak, és mondjuk el nekik, hogy akarunk írásos választ. Mert úgy gondolom, hogy amikor ütős hangú leveleket írunk, olyankor szoktunk választ kapni. Úgyhogy tegyük ezt. És várjuk a választ a spanyol hatóságoktól, és utána dönthetünk. Ebben a levélben szeretném, hogyha jó gyakorlatokat is emlegetnénk, mert vannak ilyenek, biztos van Spanyolországban és Én nem hiszem, hogy mindenütt ilyen a helyzet. Valahol kell, hogy legyen valami remény sugár, úgyhogy szeretném, hogyha ezt tennénk. Végül utaljunk a társadalmi pillérre és arra, hogy mit is jelent az a gyakorlatban, hogy Európában emberi lényként kezeljük egymást. All over the Can we do that? And I see that colleagues are not. A kollégáknak ez elfogadható? Inez? Teljes mértékben egyetértek ezzel. Ezen kívül Mondhatnánk azt a bizottságnak, hogy nem értünk egyet, nem tartjuk kielégítőnek a válaszokat, és azt akarjuk, hogy a végrehajtójág is lépjen, mert mindig csak a jogalkotásról beszélünk, de a gyakorlat is fontos. Igen, egyetértek önnel javaslattával, de emellett üzenetet kell küldenünk a bizottságnak, hogy tartsák be a gyakorlatban is ezt. Igen, tegyük ezt, ez egy irányelv. És az irányelvet tiszteletben kell tartani. A bizottság azért van ott, hogy figyelje, hogy az adott tagállam teljes mértékben betartja-e az irányelvet. Úgyhogy igaza van a Jela Szender asszonynak. Kicsit gyakoroljunk nyomást a bizottságra, és részletes visszajelzést kérünk. Igen, Rosszá, te is hozzá szerettél volna szólni. Igen, teljes mértékben egyetértek az elnökasszonynal, és Ayala Sender asszonynal is. De A minisztérium válaszolni fog, aztán van hét autonóm közösség, a Kanári-szigetek, Valencia, Andalúzia, ahol a szocialisták vannak hatalmon, ez ott Madrid, Galícia, Katalónia, tehát hét külön autonóm közösség létezik és hát aztán ott vannak a szakszervezetek. Tehát én nem csak a minisztériumnak küldenék levelet, hanem a tárgyaló feleknek is. Én próbálok segíteni. Biztos vagyok benne, hogy a minisztérium azt fogja mondani, hogy ezt a kerekasztalt mi már létrehoztuk. Úgyhogy minden egyes fórumnak küldjünk levelet. Én ezt javaslom, köszönöm. Köszönöm, Albiol asszony. Igen. Teljes mértékben egyetértek ezzel a javaslattal, amit az elnök asszony tett, Küldjünk a spanyol hatóságoknak, a foglalkoztatásügyi bizottságnak levelet, kérdezzük meg, hogy pontosan milyen intézkedéseket hoztak, és aztán persze a bizottság. Hát nyilván nekik ellenőrizni kell, hogy betartják -e ezt az irányelvet. Eszter az asszony. A kerekasztalt illetően nem igazán értek egyet néha nem tudunk kérelmezők minden igényének eleget tenni, de um, szeretnék azért legalább úgy lépni, hogy az igényüknek valamennyire megfeleljen, mert ők mondták, hogy nem akarják, hogy kerekasztallal vegyük fel a kapcsolatot, kifejezetten mondták, hogy ne tegyük ezt, úgyhogy tegyünk valami olyasmit, amit ők szeretnének. Ha ők azt mondják, hogy ezt nem akarják, akkor ne csináljuk ezt. Ö, ott a foglalkoztatásügyi szakbizottság, a minisztérium, legyen ez elég. Különösen, ha ők maguk azt mondják, hogy nem akarják. Nos. Csak elmondanám, hogy a Baleár-szigeteken el fogom mondani, hogy nem értenek egyet önök azzal, ahogy folynak a dolgok, és elmondom, amit itt hallottam. Mit szeretnének? Ezt sem akarják, nem? Én azt mondom, hogy mi, mint Peti szakbizottság hallathatjuk ott a hangunkat. De ha önök nem akarják ezt, akkor jó. Alapvetően holnap megtehetnénk, de ha nem, akkor azt tesszük, amit kérnek. Úgy tűnik, hogy ez egy női spanyol vitává válik, ne menjünk tovább ezen az úton. Van egy javaslatunk, tegyük azt. Most pedig hát nagyon messziről jöttek Brüsszelbe, úgyhogy kérem, tessék! Én remélem, hogy a reményeiknek és a vágyaiknak helyt tudtunk adni. Komolyan veszük a panaszukat, és köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy megosztottak ezt, és itt hagynának egy pólót, amit viselnek, mert nagyon klassz pólók, és jó lenne, hogyha össze tudnának fogni mások is így. Önök ma tanítottak nekünk valamit. A parlamentben a legnehezebb munka ez. Az, amikor az emberek egymással harcolnak, megosztják az egységet. Önök pedig az ellenkezőjét mutatják, hogyan foghatnak össze. És sokat tanultunk önöktől. Köszönjük ezt a leckét, utazzanak jól, és maradjunk kapcsolatban. És mindenkinek jó étvágyat kívánok, 2.30-kor várjuk Önöket.